elfogadhatjuk ezt a jelentést. Az Európai Parlament rendkívül fontos szerepet tölt be az európai állampolgárok védelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezennel lezárjuk a vitát, és a szavazásra holnap 12 órakor fog sor kerülni. Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk közös vita lesz

A szocialisták ellene szavaztak a, ennek a javaslatnak, egyrészt az emberi jogok védelme miatt, azért, mert úgy gondoljuk, hogy ebben az egyezményben nem, garantál, nem garantálódnak a nemzetközi kötelezettségek, és a Genfi egyezményt nem írt alá a Pakisztán, és ezért nem stabil a helyzet. Számunkra logikusnak tűnik, hogy az alapvető egyezmények, nemzetközi egyezmények aláírásához ez szükséges lenne. 11 visszafogadási megállapodásnak részese az EU, és még 7 ilyet folytat. Pakisztán és Grúzia esetében nem sokára tető alá kerül ez az egyezmény Törökországgal, és hamarosan erre sor kerül. A parlamentnek tehát nem csak egyszer kell majd foglalkoznia ezzel a kérdéssel. A parlament foglalkozik az emberi jogokkal, és ezért oda kell figyelni, amikor a bizottság ilyen egyezményeket tárgyal. Nem lehet ilyen egyezményeket tető alá hozni akkor, amikor az alapvető jogok még mindig kérdésesek. Ezért a parlamentnek ismernie kell a tényeket. Az első ilyen egyezmény 2004-ben lépett életbe, azonban semmilyen értékelés nem történt ennek hatásáról, illetve következményeiről. És ebből az okból kifolyólag a szocialista frakció arra kéri a biztos asszonyt, hogy ilyen értékelést folytasson. Hiszünk az ilyen visszafogadási intézmi, egyezményekben, azonban az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Pakisztán az egyik olyan ország, amely nem írta alá a Genfi egyezményt, és ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Köszönöm szépen. A következő felszóló Flótra asszony kettő percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy kicsit óvatlannak tartom azt, hogy egy ilyen megalkodást támogassunk, amely eléggé problematikus. Pakisztánról van szó, ez egy olyan ország, ahol a legtöbb elüldözött van, és az afgánok is, akik Európában élnek, ők is Pakisztánon keresztül érkeznek Európába. Pakisztán nem ratifikálta a Genfi egyezményt, és úgy gondolom, hogy csak olyan országokkal lenne szabad aláírnunk a megállapodást, amelyek megfelelő védelmet tudnak nyújtani és Pakisztán esetében ez nem áll fent. Nagyon sok nyitott kérdés van, hogyha holnap igent kellene mondanom, akkor nem igazán tudom, hogy mihez kell igent mondanom, Viszont ha megnézem a különböző cikkeket, akkor ezeknek olyan hatása is lehet, hogy 20-200 vagy, vagy több ezer emberről lehet szó. Tehát senki nem adja meg a válaszokat arra, hogy miről fog majd dönteni a visszafogadási bizottság, mi történik majd a ratifikáció után, és ki lesz felelős azért, hogy ha valaki Pakisztából az Európai Unióba érkezett, és hogyha valaki nem válaszol a 30 napos határidőn belül nincsen semmilyen úti okmány, mi fog akkor történni, akkor nem tudom, hogy milyen választ lehet arra adni. Nem tudom, hogy erre tudnak-e nekem választ adni a pakisztáni nagykövettel is beszéltem, igazából neki sincsenek válaszai, és minden a visszafogadási bizottságtól függ. Nem hiszem, hogy ezzel legyet tudunk érteni, hiszen nem látjuk, hogy ennek milyen hatásai lesznek a későbbiekben. Attól függ, hogy milyen válaszokat fogunk találni, holnap mindenképpen nem meg kell szavaznunk. Köszönöm, következő felszólaló Tavares úr két percre. Uh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 deste tipo de acordos após lisboa e portanto eu creio que há aqui um plano de controle do escrutínio parlamentar que deve ser muito mais afinado e eh, muito mais profundo quando temos acordos destes sobre a mesa. portanto parlament ellenőrzés eh, van a parlamentnek ezt jóvá kell hagynia de azonban vannak itt kétségek és itt megfelelő válaszokat kell eh, találni majd Most már sokkal több elnőzési lehetőségünk van. Például itt szó van a bizonyítás terhéről is. Nagyon sok nehézség eh, merül fel. Úgy gondolom, hogy eh, számos eh, országról is szó van, akik nem értek alá a Genfi egyezményt, és eh, az Európai Uniónak nem szabad, hogy két mercével mérjen. Nagyon koncentrálnunk kell az emberi jogok kérdésére, meg kell nézni a nők, a vallási kisebbségek helyzetével, Végezetül pedig azt mondanám, hogy néhány nappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy Pakisztánon áradások voltak. Tudjuk, hogy ez ahhoz vezetett, hogy több millió ember menekülni kezdett, több ezer ember meghalt ebben az országban. És az, hogy most 14 nappal ezen vita után pedig egy olyan megállapodásról beszélünk, hogy embereket küldünk vissza egy olyan országba, ahol ennyi probléma van. Elnök asszony. A liberálisok nevében azt kell, hogy mondjam, hogy a visszafogadási egyezmények nagyon fontos eszközként szolgálhatnak az illegális bevándorlás elleni harcban a két oldalon megállapodások egy sorozata köttetett már. Egy új jogi keret eh, vonatkozik most már az Európai Unióra, az Európai Parlament eh, együttdöntési eh, eljárásban vesz részt. Hét másik visszafogadási megállapodásról is folynak párhuzamosan a tárgyalások de furcsálom azt, hogy a már meglévő megállapodások végrehajtásáról be semmiféle elemzés nem készült. Az emberi jogokra való tekintettel milyen garanciákat adhat az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy a Genfi Egyezmény nem aláíró országok is valóban védik az érintettek jogait. A frakcióm támogatja a Pakisztánnak kötött visszafogadási megállapodás elfogadását. Vannak azonban komoly szürke területek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az Malmström biztos azt hogy munkáját nagyra értékeljük, jó volt hallani öntől, hogy nagyon szigorúan ellenőrizni, monitorozni kívánják a pakisztáni emberi jogi helyzetet, és arra ösztönzik, hogy a nemzetközi megállapodásokat írja minél hamarabb alá, illetve hogy jogi civil szervezeteket is bevonnak esetleg a vegyes bizottságba, a visszafogadási vegyes bizottságba. Ugyanakkor ahhoz, hogy jóváhagyásunkat adjuk ezen megalapodáshoz, Pakisztánnak előbb alá kell írnie a Genfi egyezményt. Nem szabad szem elől téveszteni az emberi, jogi és a biztonsági kérdéseket, ezeket kell összeegyeztetni, függetlenül attól, hogy a világ melyik országáról van is szó. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig Malmström biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, valóban Pakisztán reflektorfénybe került az elmúlt hónapokba, és természetesen mindannyian ö, sajnálattal vettük tudomásul, hogy hányan vesztették életüket, illetve hányan kényszerültek elhagyni ö, lakóhelyüket megpróbáltuk uh, növelni a kereskedelem volumenét, illetve segíteni az újjáépítésben és a további katasztrófák elkerülésében. Erről beszéltünk a tanácsülésen az elmúlt héten. Hogyha megnézzük a mai napi témánkat, akkor először is köszönettel tartozom a Libe Bizottságnak, illetve Sógor jelentéstevő úrnak, konstruktív munkát végeztek, illetve nagy támogatást nyújtottak az Európai Bizottságban a július során a visszafogadási egyezmények nagyon fontos eszközét képezik a migrációs hullám kezelésének. A bevándorlás, illetve a menedékpolitika alapja az kell, hogy legyen, hogy akik jogi, jogosan nem tartózkodhatnak egy ország területén, azokat vissza kell fordítani, és itt jön be a képbe a visszafogadási egyezmény. A nem szabályozott, nem legális formában tartózkodók tartózkodók visszafordításáról van szó, és eh, ennek eh, megfelelő eljárásrendje van. A visszafogadási egyezmények kapcsolódnak a vízumpolitikához és, és eh, ez létfontosságú eleme a vízum tárgyalásoknak. A bizottság tovább kéne folytatni ezeket a tárgyalásokat mandátumának megfelelően, és így fog eljárni a jövőben. Tisztelt elnök úr, egy-két aggályra szeretnék válaszolni, illetve szóbeli kérdésekre is. A bizottság elkötelezett amellett, hogy a 218-as cikkei értelmében járjon el, és teljes körű tájékoztatást nyújtson az Európai Parlamentnek a tárgyalások lefolyásáról, illetve a visszafogadási egyezményekről. Beszámolunk tehát majd az Európai Parlamentnek, illetve a szerepét figyelembe vesszük az elfogadás során. A jövőbeli visszafogadási egyezményekhez a jóváhagyását kérjük majd. Minden megfelelő információt rendelkezésre bocsátunk a jelenlegi tárgyalások során, illetve a jövőbeli keretet illetően is. És időközben a főigazgató úr már tájékoztatást nyújtott a jelenlegi tárgyalásokról a LIBE szakbizottság júliusi zárt ülésén. Megemlítettük azt is, hogy nyilatkozatot adott ki a bizottság, és természetesen ezt is figyelemmel követjük majd, illetve megfelelően információt szolgáltatunk a parlamentnek. Meg kell vizsgálnunk, hogy az együttműködésünket hogyan lehet optimizálni olyan országok, eh, amelyek nem írták alá a Genfi egyezményt, velük való visszafogadás egyezményt, természetesen azt szeretnénk, hogy Pakisztán írja alá ezt az egyezményt, és ennek keretében folytassa a tárgyalásokat, mert ahogyan önök is, a bizottság is eh, ragaszkodik a nemzetközi egyezmények értékeihez, és ezeket az eszközöket megfelelően meg kell valósítani, ez az Európai Uniós politika alapja. Ebből azokból kifolyólag a nemzetközi védelemre vonatkozó akit kialakítottuk, és megpróbáljuk ezt az irányelvet követni. Emberi jogi záradékok vannak a visszafogadási egyezményben, ez, e, ez ezzel kapcsolatos politikánkban. A tagállamokat köti a Genfi Egyezmény, a menedékjogot kérők, illetve a menekültek esetében az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Senkit nem lehet visszafordítani, egyetlen tagállamból sem, mielőtt nem tisztázzuk, hogy a visszaküldött ember milyen kockázattal kell, hogy szembenézzen, esetleg kínzással, illetve milyen bánásmódra számíthat. Az Európai Unió megköveteli a tagállamoktól, hogy minden egyes kérelmet értékeljen és elemezzen, mielőtt döntés hoz a menedékjogot kérőktől, illetve esetleg bírósághoz forduljon, hogyha erre szükség van. Ezek létfontosságú normák, a visszanemfordítás elvét alkalmazzuk, és ezt semmilyen formában nem érintik a visszafogadási egyezmények. Tehát az Európai Uniós visszafogadási egyezmények érinthetetlenségi záródékot tartalmaznak ezen szabványok értelmében. A visszafogadási egyezmények nagyon fontos szerepet játszanak illetve játszhatnak a csempészet területén is. Az ENSZ jelentése erre mutatott rá. A Pakisztán, Pakisztánt érintően, és arra a megállapításra jutott, hogy 1,25 milliárd dollárra rúg az éves bevétel ebből a tevékenységből. A kulcsfontosságú partnerekkel megfelelő egyezményeket kell aláírni, kölcsönös támogatási egyezményeket, ami a vízumkönnyítést illeti. Nincsen előfeltétel arra vonatkozóan, hogy ilyen tárgyalásokat megnyissunk, azonban az Európai Unió a visszafogadási egyezmények figyelembe veszi, illetve a kétoldalú megállapodásokat is tiszteletben tartja, az igazságügy és belügy területén pedig szem előtt tartja az előrelépéseket, főleg az emberi jogok tiszteletben tartása területén. Az Európai Unió vízumkönnyítési megállapodásokat írt alá különböző országokkal, és a bizottság mandátumot adott a tanácsnak, személyes kontaktust irányoz elő. A visszafogadási egyezményeket a vegyes bizottság ellenőrzi, a releváns információkat begyűjtjük a egyezmények megvalósításáról. Eddig semmilyen súlyos problémáról nem számoltak be, és a civil szervezetek sem jelentettek ilyet, annak ellenére, hogy ezen országok egy része nagyon kényes helyzetben van. Tehát a visszafogadási egyezmény keretében senkit nem fognak visszafordítani, hogyha ez kockázattal jár a visszafordított személy számára, esetleg valamilyen büntetéssel vagy kínzással kell szembenéznie. Hogyha mégis ilyen történne, akkor ez nem a visszafogadási egyezmény következménye, hanem az adott tagállam illegális lépésének következménye, és a Nemzeti Bírósághoz kell, hogy kerüljön ez az úgy. Ahogyan a Stockholmi programban az Európai Tanács követelte, az Európai Bizottság év végén teljes körű értékelést készít a visszafogadási egyezményekről, és erről majd tájékoztatjuk Önöket. A bizottság az értékelés keretében figyelembe veszi azt a javaslatot, hogy újra, tehát integrációs támogatást nyújtsunk a visszafordítottaknak. Különböző projektek keretében már nyújtunk támogatást a befogadás előmozdítására. Vannak tehát támogatási formák, értékelni fogjuk ezeket, megvannak a megfelelő irányelvek, és a bizottság ezt szorosan nyomon követi majd, önöknek pedig tájékoztatást nyújtok a közös egyezményünk alapján, illetve a LIBE szakbizottság júliusi közleménye keretében is. Remélem, hogy el tudják fogadni ezt az egyezményt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. A külügyi szakbizottság nevében Albertini úr fog felszólalni egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyolc év telt el azóta, hogy az Európai Bizottság és Pakisztán megkezdték a tárgyalásokat, most pedig már megszületett a megállapodás a visszafogadásról a külügyi szakbizottságot arra kérték fel, hogy készítsen egy állásolást. Ez a nagyon fontos megállapodás, figyelembe veszük a régió fejlőd, fejlődését is, illetve a fejleményeket is. Nagyon sokáig vitatkoztunk erről a kérdésről a szakbizottságban, megállapítottuk azt, hogy állandóan megsértik itt az emberi jogokat, instabil a helyzet. Az Európai Bizottság és, és a pakisztáni tárgyalások azonban nem garantálták ezeket a jogokat, és arra is utaltunk, hogy nincsen még értékelés a 11 már érvényben lévő visszafogadási egyezménnyel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy egyetemű keretre van szükség a visszafogadást illetően, annak érdekében, hogy ne azok módon, módon küldjék vissza az illegális bevándorlákat Pakisztánba. A 16-os cikk lehetővé teszi azt, hogy ezt az ellenőrzést lefolytassuk, és szeretném azt kérvényezni, hogy a jelenlegi megállapodásokat ellenőrizzék, és utána fogadjanak el újabbakat. Most pedig a frakciók felszólalai következnek, és egy másfél percre már fél következik az EPP nevében. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is Pakisztáron hadd szóljak néhány szót. Nagyon nehéz időszakban vitázunk erről a kérdésről. Mindannyian támogatjuk az ott élő embereket, szolidálisak vagyunk velük. A konkrét megállapodásról Sógor kollégám már sokat mondott. Úgy gondolom, hogy a visszafogadási megállapodás az Európai Unió részéről fontos, hogy néz, lássunk bizonyos dolgokat. Ezek nagyon fontos megalapodások azért, mert mi itt eh, Európában szabályozni kívánjuk eh, a bevándorlást, és eh, vannak olyanok is, akik illegálisan tartózkodnak itt, és ebből az fakad, hogy visszafogadásra is szükség van. Sokan ilyen alapvető elgondolásnál a szocialisták és a baloldaliak gyakran mellettünk állnak, azonban valódi döntésről van szó, hogy meg is hozzuk, meg is, létre is hozzuk ezeket a megállapodásokat, akkor mindig elleneznek bennünket, szerintem konzekvensnek kell lennünk. Másodszorban szeretném megállítani azt, hogy az emberi jogokat be kell tartani. Aki ezt a megállapodást elutasítja, az nem látja ennek a lényegét, és a harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan tudjuk még vonzóbbá tenni a harmadik országok felé a partner együttműködést. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak ö, sokkal inkább ilyen hálózatokban kellene ö, gondolkodnia, vagy amikor például a bevándorlásról van szó legális értelemben, akkor a harmadik országoknak a visszafogadásról is nyilatkozniuk kellene. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a szocialisták nevében Szilvi Guillon következik. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A pakisztáni rettenetes helyzet a humanitárius válság következtében, következtében két héttel elhalasztottuk a szavazást erről a visszafogadási megállapodásról. Rengeteg megválaszolatlan kérdés van még, de rengeteg aggodalom van a levegőben. Az emberi jogok tekintetében Pakisztán eddig felemás eredményt produkált, a Genfi egyezményt nem írta alá, sem a hontalan állam talannokra vonatkozó nemzetközi megállapodást. Az Európai Bizottság felszólíthatja Pakisztánt, hogy tartsa tiszteletben a Genfi Egyezményt, ezzel sehol sem jutunk. Arra van szükség, hogy a Pakisztán aláírása ott díszelegjen a Genfi egyezményen, illetve más hasonló nemzetközi egyezményen. Enélkül nincsen kényszerítő erő a bizottság szava mögött. Általában az nem tiszta, a végrehajtására hogyan kerülhet sor, például a személyes adatok védelmének tekintetében vannak problémák, illetve mi a hatája ennek a megállapodásnak. Gyakran kérjük az Európai Bizottságot, arra többször kértük már, hogy a már meglévő visszafogadási megállapodások elemzéséről számoljon be, erről azonban a mai napig semmit sem hallottunk. Elengedhetetlennek tartom azt, hogy megvizsgáljuk, hogy az eddig már életben lévő már működő megállapodások hogyan működnek, hogyan kerülnek végrehajtásra. Szükségünk van erre az információra bizottságtól jobban, mint korábban. Egyébként szimbolikus lesz ez a szavazás, hiszen egy új hatáskör ez az Európai Parlamentnek, ezzel komoly üzenetet küldhetünk Libyának is, vissza is utasíthatjuk, hogy komolyabban vegyék a tárgyalásokat. Köszönjük a liberálisok nevében. Cecilia Wikström asszony két percben kap szót. Árade frő komissionár. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Én megértem azt, hogy a kollégáim is mondták, hogy a visszafogadási megalapodás Pakisztánnal rossz választás is lehet, főként az augusztusi áradások után. Mindannyian emlékszünk még a szörnyű képekre, amiket láthattunk, és osztozunk az ott élők szenvedésében. De itt is meg kell különböztetnünk. Ez a megállapodás a lehető legegyszerűbb módszer arra, hogy jogi kereteket teremtsünk. Hogyha Pakisztánt megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egyrésztről arról van szó, hogy csökkentsük a a bevándorlást, főként az illegális bevándorlást. Örülnék annak, hogyha az Európai Bizottság el tudná nekünk azt mondani, hogy hogyan lehet garantálni mindezt. Ugyanakkor azt is szeretném tudni, hogy hogyan ö, tudjuk ezt megtenni, mit gondol Pakisztán erről. Pakisztán nem írta alá a nemzetközi megalapodásokat, és ö, ügyelnie kell az Európai Parlamentnek arra, hogy ezeket az egyezményeket ö, valóban ö, végrehajtsák. Szeretnék, hogyha az Európai Bizottság egy olyan mechanizmust hozna létre, amelyen az összes egyezményt ellenőrizni lehetne a lehető leghamarabb. Nagyon bonyolult ez, és Pakisztán ugye nem jött alá a Genfi egyezményt, de minden tagállam, illetve az Európai Bizottság is azon kell, hogy legyen, hogy ne küldjenek vissza olyan, olyan országokba embereket, ahol megsérthetik emberi jogokat. Ez a visszanemtérítés lényege. Gondolom, hogy szükség van arra, hogy itt az együttműködést Pakisztánnal valamilyen módon szabályozzuk. Most pedig Sargentini asszony következik másfél percre. Dank Köszönöm szépen, elnök asszony. A humánus bevándorlási politikánál mindenképpen szükség van arra, hogy humánus visszatérítést alkalmazzunk. Itt nem arról van szó, hogy az emberekkel zsonglorködünk, hogyha egy embert nem lehet visszaküldeni abba az országba, honnan származik, akkor vagy abba az országba kell küldeni, ahon, amelyen keresztül érkezett. Nem lehet az, hogy embereket Líbiában küldünk vissza. Más országból származó, ország, más országból származó emberek, például afgánok, gyakran próbálnak eljönni hozzánk, és sokan kérdezik azt, hogyan tudjuk vonzóvá tenni ezeket a meglepadásokat más osztályok számára. Szerintem ez nem humános módja az, hogy emberekkel bánjunk, és nem jó módja ez annak, hogy európai migrációs politikát folytassunk. Szerintem, hogyha Törökországba visszaküldünk valakit, ahol, ahonnan nagyon sok vándorló érkezik, nem hiszem, hogy ez új életet eredményezhet az emberek számára, hiszen nem ott vannak, ahol szeretnének lenni, és nem olyan helyen vannak, ahol várják őket. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, most pedig a Goe nevében De Jong úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A frakcióm ellenzi ezt a megállapodást Pakisztánnal. Ez nem jó eszköz a rossz pillanatban. Az ha az infrastruktúrára gondolunk Pakisztánban, akkor az ENSZ szerint olyan helyzet állt elő az eredások után, mint, mint amilyen tíz évvel ezelőtt volt. Azt is mondhatjuk, hogy ilyen körülmények között Európának azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudna segíteni az embereket. Azt kell megállapítani, hogy pontosan ebben a pillanatban döntünk arról, hogy egy ilyenfajta megalapodást kössünk meg Pakisztánnal. Ez ahhoz fog vezetni, hogy illegális bevándorlókat vissza lehet küldeni Pakisztánba. Úgy gondolom, hogy az érték közösséget kell figyelembe vennünk, amely az EU épít. Mindenképpen az emberi jogokat kell garantálni, azonban Pakisztán ebben a pillanatban nem stabil ország. A tanácsot, illetve a bizottságot arra kérjük, hogy hogy biztos, biztosítsák azt, hogy, a, hogy Pakisztán a megapadást ratifikálja, illetve hogy megfelelő védelmet nyújtson a, bevándor, a menekültek számára. Úgy gondolom, hogy csak így lehet megfelelni a felelősségnek, ami azzal jár, hogy egy, egy embereket elküldünk egy másik országba. Az Európai Bizottságnak gondoskodnia arról, hogy a tagállamok az Európai Emberi Jogi karta értelmében megfeleljenek a kötelezettségeinek. Hogy fogja ezt megtenni az Európai Bizottság? Elküldi a hivatalnokait majd Pakisztánba? És hogy azt is tudni kell, meddig fogják követni ezen emberek sorsát. Túlságosan kevés a garancia ebben a megállapodásban, és pont, nagyon rossz időpontban érkezik ez a megállapodás, ezért nem fogjuk ezt megszavazni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a függetlenek nevében Philip Kleiss következik másfél percre, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a problémára, amely Törökországgal kapcsolatban áll fent. Ahogy ön is tudják, az Európai Bizottság már szeretne elég régóta egy visszafogadási egyezményt aláíratni Törökországgal, de eh, állandóan eh, problémákba ütköznek. Két szempontból sem elfogadható a helyzet. Először is egy tagjelölt országról van szó, több együttműködést várnak egy ilyen országtól, nem pedig az, hogy akadályokat állít. És nem csak egyfajta szomszédos országáról van szó az Európai Uniónak, hanem ez egy nagyon nagy ország, nagyon nagy közös határunk van, az egyik legfontosabb ország az illegális bevándorlás szempontjából. Ezen kívül szeretnék utalni még egy nemrégiben született Europol, Eurojust, Frontex jelentésre, amelynek értelmében Törökországot a heroin kereskedelem legfontosabb tranzitországának nevezték meg. Ugyan, és Pakisztán is szóba került ennek kapcsán. Tehát összességében a szervezett bűnözésről is szó van itt és a Törökországgal a helyzet már kicsit jobb, mint az elmúlt években, de a török kormány most bizonyos feltételeket kezd már támasztani, amelyek nem elfogadhatóak, hiszen Európa vízum könnyítésről beszél, viszont Törökország viszont már szabad mozgásról. Ez azonban még jobban felnagyítja majd a problémákat, és nem pedig megoldja azokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A további felszólalók következnek, és először is Koeo úr kapja meg a szót másfél perc. Köszönöm szépen, Malmström, biztos asszony, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni Sógor úrnak a jelentéséhez Tíz évre volt szükség ahhoz, hogy sikerüljön ezt a megalapodást létrehozni. Ez nagyon fontos Pakisztán számára, nagyon fontos az egész régió számára, hiszen az illegális bevándorlás leküzdésére szolgál az. Azonban itt egyéni döntésekre van szükség a visszatérítésnél, illetve arra, hogy figyelembe vegyük a nemzetközi szabályokat is. mindenképpen meg kell vizsgálnunk a menekültek helyzetét. Ezen kívül figyelembe kell venni nemzetközi megállapodásokat is. Ez azt jelenti, hogy garanciákra van szükség annak irányába, hogy az emberi jogokat figyelembe veszik felmerül annak a kérdése is, hogy mi történik az adhok visszafogadási esetekben. Úgy gondolom, hogy megfelelő keretre van szükség, amelynek keretében megmutathatjuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, Flasikova Benyova asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, nagyra becsült kollégáim. Egy visszafogadási megállapodásról beszélünk, és sokan um, amiatt aggódnak, hogy az érintettek biztonságát tudjuk-e garantálni. A visszafogadási megállapodások nem veszik kellően figyelembe ezt a szempontot. Feltesszük, hogy amikor két állam megállapodást köt, akkor mindkét fél tiszteletben tartja ennek rendelkezését. A visszafogadási megállapodások jó példája annak, hogy hogyan nem működik ez. Az együttműködés szélesebb körét például az energiaellátás, a terrorizmus elleni harc, a rendőri együttműködés vagy kereskedelem terén megállapodásokat lehet kötni, amelyeket tiszteletben is tartanak. Azonban a visszafogadási megállapodások a mozaiknak egy apró picike kis darabját képezik. A legtöbb országgal kapcsolatban a visszafogadási megállapodás annak az eszköze, hogy elegánsan megszabaduljunk az illegális bevándorlóktól. A visszafogadó ország világot kedvező kereskedelmi megállapodásokkal vásároljuk meg, ha úgy tetszik, és bírjuk rá a visszafogadási megállapodás aláírására. Sem a kapacitással, sem a politikai szándékkal nem kell feltétlenül rendelkezni az érintett országoknak ahhoz, hogy mi aláírjuk ezeket a megállapodásokat. Mi, akiket komolyan foglalkoztatnak az emberi jogok, Jól tudjuk, értjük, hogy mi is történik, e, éppen ezért tisztán kell beszélni az emberi jogokról. Köszönjük. A közö, következő hozzászóló Kill Nielsen. Köszönöm, elnök asszony. 2005-ben az Európai Bizottság azt mondta ki, hogy a bármiféle tagállami döntés arról, hogy valakit kitoloncoljanak, a Genfi Egyezmény rendelkezéseinek értelmében kell, hogy történjen, nem lehet visszatoloncolni senkit sem olyan országba, ahol a halálbüntetés vagy a kínzás veszélye fenyegeti az érintettet. Pakisztán nem tartozik az ilyen országok sorába, hiszen a becsületgyilkosságok, a kínzások mind-mind mindennaposak, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a visszaküldött, visszafogadott, visszaszállított, hogy ez kitoloncolt emberek emberi jogai tiszteletben tartsák. A menekülteket menekültekkel senki sem foglalkozik, az emberi jogi ügynökségeknek nincsen beleszólása, az emberi méltóság miatt vissza kell utasítanunk ezt a megállapodást. Köszönjük szépen, mondja az elnök, bronzúnak adok szót egy percben. Az illegális pakisztániak a visszafordításának ügye jogos, azonban a legfontosabb kérdés az az, hogy miért kell megállapodást kötni a pakisztániak számára azért, hogy visszatérhessenek saját országukba. Meg kellene, hogy lepődjek, de nem vagyok meglepve, hiszen uh, még így is vannak ellenvetések. Mi is az ellenvetés? Ez pedig az, hogy Pakisztán nem felel meg az emberi jogi szabványoknak, normáknak, és ez így van. De ez így van a legtöbb harmadik ország, sőt néhány európai ország esetében is. Mit mondanak ki ezek az ellenvetők, hogy nem megfelelőek a E, emberi jogi normák, és akkor maradniuk kell ezeknek az embereknek? Ha így gondolják, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy miért hagyják, hogy maradjanak is ilyen emberek? Nem kellene pakisztán, kínai, közelkedeti, latinamerikai, afrikai embereket felhívni arra, hogy akkor költözenek az Európai Unióba, hiszen ez lenne a következő logika. Köszönöm szépen, Strasser, következik másfél percre. Damen und Herren, Uh, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, nagyon fontos ez a megállapodás, és szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak azt, hogy már most eredményre jutottak, mert uh, figyelembe vétele a humanitárius uh, minimál normáknak, az a legfontosabb része minden visszafogadási megállapodásnak, ez egy feltétel ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen megállapodást létre lehessen hozni. Itt nem csak menekült státuszért folyamodokról van szó, olvassák el, kedves kollégáim, a jelentést, hanem itt illegális személyekről van szó, akik illegálisan tartózkodnak itt. Ez az a csoport, amelyel most foglalkozunk, a segítségre szorulók kitaroncolásáról nincs itt szó. Amire szükségünk van az az, hogy arról gondoskodjunk, és örülök az értékelésnek, amelyet bejelentett biztos asszony, hogy arra van szükség, hogy valóban a visszafogadási utasításokat végre is hajtsák, hiszen a végrehajtás száma kisebb, mint a döntések száma. 609 illegális döntés született, és ennél jóval kevesebbet fogadtak vissza. Tehát egy, egy közös stratégiára van szükség Európában, hogy ezt valóban meg lehessen e, valósítani. Borzalino asszony kapja meg a szót másfél percre. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák! A visszafogadási megállapodásokról beszélvén nem szabad kikerülni a nehéz kérdéseket, EU és Líbia közötti megállapodás kérdését, amely részben az illegális bevándorlásra is koncentrál, azonban az Európai Bizottság részéről Malmström asszony igen keveset szólt erről. A Lisszaboni szerződés eh, értelmében a bizottságnak a parlamentet tájékoztatnia kell. Líbia nem írta alá a Genfi emberjogi egyezményt, sőt, semmiféle jelét sem adta ez idáig annak, hogy a nemzetközi jognak megfelelően járna ezen a téren. Gondolok itt elsősorban olyan fogvajokról, fogvatartottakról, eh, vagy bizonyos ügynökség, irodák, szervezetek eh, bezárására egy olasz halászhajóra tüzet nyitottak nemzetközi vizeken, vizeken egy líbiai hajóról, és azt állították, hogy illegális bevándorlók voltak a fedélzeten. Ez egy igen komoly helyzet, éppen ezért Líbia és Olaszország közötti kétoldalú megállapodásra is fontos utalni, amely nem egyedi elbírálás alapján jár el. Ezt még túl is mutat ezen, Tulajdonképpen Líbia itt most már tüzet nyit annak érdekében, hogy visszafordítsa az állítólagos illegális bevándorlókat. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság kivizsgálná ezt az esetet, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a líbiai hatóságok ugyan miként, hogyan tehetik azt, hogy az illegális bevándorlókra tüzet nyissanak. Köszönjük, ahhoz következő hozzászóló Diaz Diemera úr. El asilo es un concepto Köszönöm Ez nem, ez egy nagyon fontos és meghatározott fogalom. A visszafogadás része az illegális bevándorlás elleni harcnak. Nem része a nemzetközi menedékességnek vagy menedéket kérők ügyeinek. A pakisztáni állampolgárok visszafogadása, akik többet nem felelnek meg annak, hogy menedékesként hogy kérhetnének befogadást, vagy nem hontalanok, vagy rendelkeznek, vagy rendelkeztek vízummal, amelyet a pakisztáni hatóság adott ki, vagy Pakisztánból érkeznek közvetlenül, Ezekre nem vonatkozik a visszafogadási megállapodás, de a visszafogadási megállapodásnak tiszteletbe kell tartania az Európai Emberi Jogi Konvenciót. Azok az intézkedések, amelyek a megállapodásban olvashatók, csak olyan emberekre vonatkoznak, akik illegálisan érkeztek az EU területére nem vonatkozik azokra, akik menedékjogot kértek. Ne keverjük a menedékesség és a visszafogadás kérdését, hiszen ez a visszafogadási megállapodás nagyon fontos része az immigrációs politikának. Tehát igen, mondunk a megállapodásra, de garanciákkal együtt. Köszönöm szépen, most Boszkurt asszony, másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Az szörnyű árvizeknek véget, véget sem akarnak érni. Nagyon sok a, ember vált hajléktalanná, elveszette az otthonát. A, a parlament is döntött arról, hogy humanitárius segítséget küldünk Pakisztánnak. Pakisztán Iszlám Köztársaság kapcsán most egy visszafogadási egyezményről tárgyalni, ez felelősséget nélkülöző lépés lenne. Pakisztán a, aláírta a Genfi menekült egyezményt, és nagyon jó e, érvek kellenek ahhoz, hogy más alapjogokat védő egyezményeket alá nem írő országokkal. Hogyan tárgyal az EU erről a kérdésről? Nagyon fontos, hogy nagyon jó megállapodások szülessenek a tárgyalások végén. Mi a helyzet például a Törökországgal kötendő megállapodással? Szinte teljesen lezárultak a tárgyalások, a végleges szöveget még elemezgeti néhány tagállam. Mit tesz az Európai Bizottság, hogy sikerrel lezárja ezt a folyamatot? És amennyiben lezárják a megállapodást, készen áll-e a bizottság a következő lép megtételére, azaz, hogy török üzletemberek és diákok vízumentesen utazhassanak Európába? Ugyanis a legtöbb országgal az EU e, vízummentességet biztosít, és egy tagjelölt országnak nem vesz hallatlan. Köszönöm szépen, Zippel asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A szerző a bevezetőjében arról szólt, hogy a parlamentnek most el kéne fogadni ezt az egyezményt. Lehet, hogy fordítási hibáról van szó, szerintem nekem nem kell elfogadnom ezt, és nem is fogom elfogadni. Mert pont ez az első megalapodás a Lisszaboni szerződés óta jelzésértékű, de nem mindegy, hogy milyen jelzést küldünk a világba. Akik ezt az egyezményt támogatják, azok bizonyos elvekre hivatkoznak, és arra hivatkoznak, hogy van egy szerződésünk. Ugyanakkor nem tudjuk valójában konkrétan, hogy mi történik azokkal a polgárokkal, akiket visszaküldünk hazájukba. Én nagyobb érzékenységet vártam volna kollégáimtól, amikor a menekültekkel foglalkozunk az emberi jogok betartásával. Ez az egyezmény veszélyezteti hitelességünket, a demokráciáról, emberi jogokról vallott elveink érvényesülését, és kérem a kollégákhoz, hogy ne fogadják el azt. Köszönöm szépen, Szipel asszony, most pedig Mölcer úré a szót, tessék. Nem szabad, hogy ez egy kirekasztő EU legyen, és nem szabad, hogy a visszafogadási megállapodásoktól azt reméljük, hogy az immigrációs áramlatot meggátolja. Lampedusa is ezt mutatja. Több tízezer ember kötött ki Olaszország partjainál, és közben nem teszünk semmit. Egy további megállapodás aláírása például Törökországgal kívánatos lenne, de Kadafi és Afrika támogatása az illegális bevándorlás elleni harc ellen nagyon fontos lenne. Az EU nagyon sok támogatást nyújt, például a fejlesztési támogatást, de ezt össze kellene kapcsolni azzal, hogy valóban hatásos immigrációs politikát folytassanak. Akik illegálisan vándorolnak be, azokkal föl kellene, hogy vegye a harcot a Frontex. Ez azonban támogatni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most pedig a spontán hozzászólások következnek, és Papa Nikola úr él szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Az illegális bevándorlóknak körülbelül a 80%-a, akik belép az EU területére, Görögországba érkezik. 2009-ben körülbelül 120 ezer illegális bevándorló ér- érkezett, körülbelül 5 ezer Pakisztánból érkezett, és 36.400 Törökországból. Ezt azért említem ezek az adatokat, hogy elmagyarázom önöknek. Nagyon fontos a Pakisztánnal aláírandó megállapodás, és 8 évig tartott, amíg a 16-os cikket az emberi jogok védelmében betartatjuk végre. Emlékeztetek rá, hogy Spanyolország, Málta és Olaszország az illegális bevándorlók számát ilyen megállapodások segítségével sikerült visszaszorítaniuk. Pakisztán is alá kell írnunk, nyolc év eltelt, és nagyon sokszor azt mondtuk, hogy végre már a célhoz jutottunk, és mégse történt meg. Hát most már nagyon remélem, hogy végre ez valóság lesz, és nem nyújtjuk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pola úr. Most pedig Franciska Kandirály. One point of clarification that doesn't seem to be very clear here Szeretnék valamit tisztázni. Azok, akik illegálisak, nem feltétlenül illegálisan léptek be az EU-ba. Lehet, hogy kérvényt nyújtottak be, csak visszautasították, vagy turista vízummal léptek be, és nem hosszabbították meg. Nem feltétlenül bűnös szándékkal léptek be az EU területére. Malmström asszony azt mondta, hogy az európai állampolgárok elvárásainak meg akar felelni. Én azt gondolom, hogy elvárják, hogy az Európai Unió tiszteletben tartsa az emberi lényeket és az emberi jogokat. Szerintem ezeknek az elvárásoknak is meg kell felelnünk. Vajon ön hogyan akarja ellenőrizni, hogy akiket visszafordítottunk, azokat valóban nem kínozzák meg, nem üldözik. Hogyan? Hogyan kívánja ezt a gyakorlatban megtenni? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Keller asszony, Obermeier úr. Öné a szó egy percre. Elnök úr, a nagy Európa eufória és a demokratikus előrelépés, amit Törökország tette az utolsó népszavazás óta, azért ezt relatívan kell nézni, ugyanis nem sokat tettek az egy euróval folytatott együttműködés terén a visszafogadottak tekintetében. Törökország tranzitország is, Irak és Iránból, és a közös menekültügyi fellépés elengedhetetlen. A Frontex technológiai támogatást ad Törökországnak, de ez nem jelentheti azt, hogy az EU általában fizeti a határőrizet költségeit Ankarának. Ez túl nagy, nagy vonalú lenne betarthatja a Törökország ugyan a menekültügyi egyezményeket, de a, nem szabad, hogy megtagadja a menekültek visszafogadását. Egyrészt ugye szorosabb kapcsolatokat törekszik Brüsszellel, másrészt pedig a feltételezett Eldorádóba, az EU-ba engedi tovább az összes tranzit menekültet az országon keresztül. Köszönöm szépen, Obermeyer úr. Basescu asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita során szeretnék egy konkrét országgal foglalkozni, Moldáviával. 2007-ben az Európai Parlament visszafogadási megalapodást követett, írt alá Moldáviával ratifikálták, és ezt azóta. De ennek a megállapodásnak számos hiányossága van, hibája van, mert nem vizsgálták meg kellőképpen a visszafogadás feltételeit, a hazatelepítés feltételeit, a végrehajtás körülményeit. A kommunista kormány, amely 2001 és 2009 között még mindig uralman volt, mintegy 600 ezer ember menekült el Moldáviából az EU felé az emberi jogok lábbal tiprása miatt. Nagyon sok olyan eset van, amelyeket az Európai Bíróság is mint emberi jogsértés minősített. A kereskedelmi politikán belül is segítenünk kéne, és számos egyéb eszközzel Moldáviát, főleg az eddig megszabadult pénzek folyósítását kéne rugalmasabbá tenni. Köszönjük szépen. Most Arlen Dezir következik. Egy percben. Parancsoljon, uram. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Holnap véleményt fogunk elfogadni a visszafogadási megállapodásokról. Ez fontos lépés a parlament működésében, az Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Pakisztán olyan állam, amely még nem írta alá, nem ratifikálta a Genfi egyezményt, a menekültekről szóló egyezményt, menekültügyi egyezményt, és nyilván a pakisztáni polgárok és másokat is érint ennek a hatása, itt afgánok, afgán állampolgárokra is gondolok. Sok tranzit helyzetben levő ember van, akiknek a feltételei nem garantáltak, és a parlamenttől azt várnám, hogy Pakisztánt rávegye arra, hogy a Genf egyezményt aláírja, ratifikálja, és minél előbb velünk is aláírja a vegyes bizottságban eldöntött feltételeit a jövőbeni visszafogadási megalapodásnak. Ugyanakkor nem támogatom a holnapi véleményen fogadását. Köszönöm. Most pedig Malmström biztos asszonynak megadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Um, Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon szívesen megvitatom Moldáviát, Törökországot és Líbiát is önökkel, de kifutunk az időből, és nem ez a vitánknak a témája, majd máskor visszatérünk rá. Ami Pakisztánt illeti. Néhányan említették, hogy évek óta folyik ez a tárgyalási sorozat Pakisztánnal. Szerintem sokkal jobban járunk, ha kötünk egy egységes EU-s megállapodást, mint hogyha többé-kevésbé átláthatatlan két oldalú egyezményeket írnánk alá. Így ellenőrizhetjük sokkal inkább transzparens, megvitathatjuk itt a plenárison, az alapvető emberi jogokat betartathatjuk, és a jogi alapok egyértelműek. Szeretnék valamit hangsúlyozni. Ezt egyébként mondtam már a bevezetőmben is. Az EU joga megköveteli, hogy a hontalanokat, vagy a harmadik államok állampolgárait úgy védjük meg, hogy a kérvényét egyedi alapon bíráljuk el. Minnyáján tudják, hogy én ezt erősíteni szeretném és hogy folynak a tárgyalások. A kritériumokat pontosan lefekteti a jogszabályok, és semmi nem mentheti fel a tagállamokat ennek a kötelezettségnek a betartatásától. Egyetértettünk az, hogy egyre inkább nőjön az átláthatóság, és hogy a parlament követi majd ezt a közleményt, és hogy minden visszafogadási megállapodást kiértékelünk, ez kihat majd a jövőbeni visszafogadásokra is, és természetesen ez ügyben szívesen állok a rendelkezésükre. Ami, és most kicsit bele kell néznem a papírjaimba, ami azt illeti, hogy hogyan ellenőrizhetjük, hogy mi történik majd a visszafordítottakkal. Természetesen nincs lehetőség egyedi alapon követni őket, a tagállamoknak pedig nincs ilyen kötelezettsége, és nem kell jelenteniük a bizottságnak sem. De a megállapodások értékelésében visszatérünk erre, és meglátjuk, hogy hogyan működhetünk egyet a civil szervezetekkel és a helyi munkásokkal ezt illetően. Így aztán ez az értékelés nagyon fontos, hiszen a jövőbeni visszafogadási politikát meghatározza. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne fejlődhetne ez a politika. Nagyon fontos, hogy a migrációs politikánkat a megállapodás segítségével formáljuk,

Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen, magyarul mondta az elnök. Ezzel a vitát erről a témáról lezárom. Holnap 12-kor szavazunk a témában. Következő téma